Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Következő napi rendi pontra térjünk rá. Az Európai Bizottság alelnöke, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője intéz hozzánk nyilatkozatot a Szíriában kialakult helyzettel kapcsolatban. főképviselő asszony képviseletében Willi Sömtelnek szeretném megadni a szót. Köszönöm. Honorable members. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy az Európai Unió álláspontját felvázoljam azzal kapcsolatban, hogy szíriai helyzettel hogyan próbálunk valamit kezdeni. Mindezt teszem Eston főgépső asszony nevében. Teljes mértékben előtéljük ezt az elfogadhatatlan erőszakot Szíriában. Itt az ideje, hogy egy hangon szóljunk fel ez ellen, és követeljük, hogy vessenek véget a vérontásnak Szíria demokratikus jövője érdekében. Az Európai Unió vezető szerepet játszik abban, hogy nemzetközi szinten követeljük az erős határozott ENSZ fellépést. Csalódtunk, akár csak önök, amikor az ENSZ biztonsági tanácsában eh, nem sikerült elfogadni az állásfoglalást, határozatot eh, az orosz és kínai vétó miatt. Szombaton a szavazást, a SBT szavazást követően a főképviselő asszony újra hangsúlyozta, hogy az Unió támogatni fogja az Arab Liga minden erőfeszítését, és még egyszer felszólította az NSBT tagjait, hogy eh, a rájuk háruló felelősségnek tegyenek eleget. A szíriai válság eh, természetesen az Unió napi rendjén továbbra is eh, fontos szerepet játszik. Február 27-én fognak a külügyek erről tárgyalni az Unióban. A konfliktus során kiáltunk a szíriai nép mellett, és a főképviselő asszony továbbra is nyomást gyakorol a szír szervekre több szinten is. A legfontosabb, hogy a, az erőszaknak véget vessünk, és az elnyomás megszakadjon. Az Arab Liga terveinek megfelelően kulcsfontosságú, hogy a politikai fogvatartottakat engedjék szabadon, a fegyveres erők hagyják el a tankok, az utcákat, a városokat, és a nemzetközi megfigyelők szabad mozgását tegyék lehetővé. E célból az Unió az arab ligával folyamatos párbeszédet folytat, akár csak más szereplőkkel, annak érdekében, hogy békés megoldást találjunk. A főképviselő asszony hangsúlyozta, a régiós, regionális szervek, így az Arab Liga vezető szerepének fontos a diplomáciai fronton Catherine Ashton El Arabi főtitkárral többször tárgyalt az előttünk álló lépésekről és politikai támogatásáról biztosította eh, El Arabi főtitkert és az Arab Ligát a szíriai válság kezelésében megoldásában. Ban Ki-moon ENSZ főtitkárral, török külügyminiszter Davutoglu úrral és más vezetőkkel is hasonló célból egyeztetett főképviselő asszony. Az Arab Liga erőfeszítéseit üdvözlendőnek tartjuk, fontos, hogy a szíriai eh, rezsimre nemzetközi nyomás nehezedjen, ebben az arab ligának vezető szerepet szánunk a civilek elleni erőszak um, úgy döntött az Arab Liga február 12-én, hogy megfigyelő missziójának véget vett. Az ENSZ BT-t kérte arra, hogy hozzon egy határozatot, amelyben egy közös arab ENSZ békefenntartó erő felügyelni a békeszűn tűzszünetet. az Arab Liga korábbi határozatainak végrehajtására is döntött az Arab Liga, és a Szíria barátai címet viselő ülést szervezett február 24-ére Tunéziában. Ez üdvözlendő. A tuniszi megbeszélés sen talán kialakulhat remélhetőleg egy nemzetközi konszenzus a szíriai helyzettel kapcsolatban, véget lehet vetni a gyilkolásnak, és békés kiutat lehet találni ebből a válságból. A asszony aktív szerepet fog játszani ebben a folyamatban, ehhez kétség sem férhet. Az uniós szakértelmet, szakértők segítségét is felajánlotta Catherine Ashton, és az ellenzéki csoportokkal folytatott egyeztetés fontosságát hangsúlyozta. ENSZ fronton folytatódnia kell ennek a munkának, az ENSZ BT-ben a partnereink támogatását továbbra is meg szeretnénk, el szeretnénk nyerni, hiszen fontos, hogy egy határozat szülesen Szíria ügyében. Újra és újra felveti ezt a kérdést a főképső asszony a biztonsági tanácsban, hiszen regionális partnereinkre ez közös célunk. Oroszország és Kína irányába az unió üzenet egyértelmű, nem szabad, hogy a történelemben a rossz oldalra álljanak. A nemzetközi közösség felelőssége, hogy véget vessen eh, a gyilkolásnak. Múlt hétfőn az ENSZ eh, közgyűlésében, ahol a szíriai helyzet került napirendre, az ENSZ tagországok többsége elítélte az emberi jogok lába a az ENSZ emberjogi főképviselője értékelésében azt mondta, hogy az Assad rendszer, az Assad rezsim eh, egyértelműen kudarca járt, eh, kudarcba fulladt, nem tudott nem tudta megvédeni a lakosságot, és emberiség elleni büntetteket követ el. Az emberjogi tanács a közel jövőben rendezendő ülésén is fel kell, hogy lépjen Szíria ügyében. Az, en, az Európai Unió készen áll arra, hogy segítséget nyújtson a szír lakosságnak. Az Európai Bizottság egy vészforgatókönyv kidolgozással a bizottságban folyik egy vészforgatókönyv kidolgozása, amely a humanitárius segítségnyújtást tervezi. A szír rezsimmel a két oldalú együttműködés teljesen felfüggesztésre került, az Európai Bizottság külszolgálata szervezeteket támogatja, az emberi jogi védőszerveket és a palesztin menekülteket. A szíriai helyzet miatt a szíriai ellenzékérésének megfelelően az uniós jelenlét kulcsfontosságú, nem csak azért, hogy megfigyeljük a helyzetet és beszámoljunk erről, hanem azért is, hogy az elnyomás ne folytatódhasson, men- és nem szabad, hogy úgy érezze a szír nép, hogy magára hagytuk. Az damaszkuszi nagykövetségek és uniós képviseletek együttműködése folyik, a szomszédos országokban mm, állomásozó szakértőkkel együtt. Végül, de nem utolsó sorban a szíriai ellenzékkel is párbeszédet folytatunk, hiszen egymás között kell megállapodniuk arról, hogy hogyan tovább, eh, hogyan lehet meggyőzni a szír népet arról, hogy az ellenzéket érdemes támogatniuk, és hogy hogyan tudnak egy békés átmenetet kialakítani Szíriában. Főképviselőasszony felajánlotta az unió támogatását az Arab Ligának, abbéli erőfeszítéseiben, hogy a szír ellenzéket e, egységes erővé e, ötvözze, formája. Szeretnék köszöntet mondani képviselő hölgyek és urak az elmúlt hónapokban mutatott e, támogatásukért az Európai Parlament állásfoglalása sokat segített az Európai Uniók abban, hogy Szíriával kapcsolatos politikáját végső formába öntse. Fontos, hogy fenntartsuk a nyomást, a szír rendszerre kivetett nyomást, és az Európai Parlamentre fontos szerep hárul ebben, hiszen nem szabad a szír népet magára hagyni e harc során. A főképviselő asszony önökkel válvetve kíván mindent megtenni annak érdekében, hogy az arab liga támogatásával véget vessünk az erőszaknak. A washingtoni eh, hóvégi ülésen is napirenden szerepel majd a szír kérdés. Köszönöm szépen. Szövindal miniszter úr a bevezető szavakat, és most a frakciók nevében kapják meg a szót, első körben Szalafranka úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony miniszter úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim! A szíriai válság során három tényezővel kell számolnunk. És e, a térség egészét kell figyelembe vegyük. Szaudarábiával, Iránnal is számolni kell azon forgatókönyvek során, amelyek akár egy dominó hatást is tovább vihetnek, amely elindult a darab tavasszal, ám ki tudja, hol áll meg. Oroszország és Kína is jelen kíván lenni a válság megoldásakor, és szerepet kíván ebben szerezni magának. Mindezt látnunk kell, ugyanakkor az humanitárius segítségnyújtás sürgető igényét is, valamint a szankciók erősítéséről is döntenünk kell. 17-én az Arab Liga-val egyetértésben kell arra vonatkozó döntést hoznunk. A tagállamok diplomáciai vállalásait ezzel mutatnak, azonban sajnálatos módon rövid távon nem sikerült mindezen eszközökkel csökkenteni a szír nép szenvedéseit. A francia külügyminiszter a külügyi tanács ülésén is beszélt erről, illetve arról, hogy mennyire nehéz a BT-ben a francia és az, az orosz és a kínai felet meggyőzni a szankciók továbbviteléről, illetve a térségben is egységes fellépést biztosítani. Oroszországra és Kínára tehát erősíteni kell a nyomásgyakorlást, meggyőzendő őket ennek fontosságról. a kínai miniszterelnök helyettes amerikai látogatása során lesz, talán lesz, illetve az EU-Kína csúcson fejtetik az Európai Unió álláspontját. Az is fontos, hogy a szír diszidensekkel, ellenzéki menekültekkel is erőteljes kapcsolat tartsunk fel, és egy humanitárius folyósót biztosítsunk a menekülők számára. Ez mindez kapcsolódik mindahhoz, amit néhány nappal ezelőtt az Arab Liga külügyminiszterei kifejtettek, kéréssel fordultak hozzánk. Kérdés, hogy az erőszakos cselekmények a szírnép szenvedésé láttán meddig maradunk passzívak, meddig terjed türelmünk. Nyilvánvaló, hogy a szírrezsim nem enged, biztos úr, tanácsi elnök úr, miniszter úr, mindezek azok a kérdések, amelyeket a főbizottal együtt kell megoldanunk. Köszönöm szépen, Franka úr. Most pedig De Kaiser asszony következik az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Ez a negyedik állásfoglalása a parlamentnek Szíria ügyében a hozzáadott értéke ennek az állásfoglalásnak, annyit, mondhatna, annyit mondhatok, keményebb hangnemben fogalmaz, diplomáciai szinten megfogalmazza a problémákat, kevés a hozzáadott érték, hiszen semmi sem mozdul, semmi sem változik. De legalább a szír nép felé tolmácsolja az üzenetünket, hogy nem feledjük az ő sorsukat. És az állásfoglalás nem ad választ az alapkérdésekre, sem az eddig elhangzottak miről van szó? Itt nem a katonai stratégia a legrosszabb, hanem ahogyan ma délelőtt láttuk a felvételeket a megkínzott nép szenvedéseiről, az ember könyvelábat szemmel nézi ezeket a szörnyűségeket, és azt kérdezik, hogy segítünk-e rajtuk megtehetjük-e, hogy nem segítünk. És ez az állásfoglalás, még akkor is, hogyha nem egységes az ellenzék, és egyéb kifogásokat hallok, de ez nem megfelelő válasz arra, ami történik. Tehát reagálni kell, és nem egyenként, hanem összességében mondom ezt önöknek, hogy fel kell vállalnunk a szír nép megsegítését. Bashar al-Assad ügyében pedig annyit hozzá kell, hogy tegyek. Sokáig én is azt hittem, hogy meg tudjuk változtatni a szíriai rezsimnek a működését. Időnként egy-egy órára Bashar al találkozva, még én is elhittem szemtől szembe, hogy itt helyzet intézkedések következnek, de hogy van kiút. Az új alkotmány például ezt elősegítheti. Nem Bashar al fejét kérem láncsára tűzve, de úgy gondolom, hogy valamit kell tenni. Tehát nem Saddam Hussein, nem Kadhafi sorsát reklamálom, de a nemzetközi bíróság elé kéne, hogy álljon, azért létezik a nemzetközi törvényszék, hogy az emberiség elleni bűncselekmények elkövetői oda kerüljenek. Tehát a bizottságtól és a tanácstól konkrét lépéseket kérek, és a parlamenttől is azt várom, hogy támogassák ezt az álláspontot. Köszönöm, Kaiser asszony. Most pedig Ferhofstadt úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tegnap Kathy Ashton levelet küldött nekem, amelyben kifejtette, hogy az Európai Unió nevében az első kontaktuscsoport találkozót Tunéziában február 24-én megszervezi. Ez helyén való, ám legyünk őszinték. Miféle stratégiát fogunk ott felvázolni és megvédeni vajon? Miniszter úr, meg kell mondjam, én nem hallottam ilyenről. Beszélt stratégiáról, az Arab Liga követeléséről, de mi az Európai Unió stratégiája? Milyen stratégiát követünk Szíriával szemben jelen pillanatban? A válság közepén ülünk, ott vannak Homs körül a bajok, ami egy második Srebrenica árnyát veti fel, egy, egy polgárháború közepén vagyunk. Ez az Szíriában, jelen pillanatban. Öntől azt kérdezem ma itt, mi a stratégiánk? Nem elég azt mondani, hogy majd, majd ott leszünk 24-én Tunisban. Az rendben adott, mit fogunk mondani? Mi az álláspontunk a fő kérdésekben, amely az a kérdésben fogalmazódik meg, hogy vajon mi támad, támogatunk-e egy humanitárius beavatkozást Szíriában, non-fly zónák, a török határon és jordán határon folyósók és fesemleges területek felállásában. Szerintem ez szükséges, abszolút szükséges, hogy támogassuk ezt. Népírtás folyik Szíriában, tudnilik. Ez történik ott. És ha nem állítjuk meg a nemzetközi közösség nevében, akkor tovább folyik majd Második hama, ami előttünk van. A második kérdés, hogy adunk-e anyagot és technikai támogatást a szír ellenzéknek, a szabad szír hadseregnek. Szerintem kellene adni nekik, akár fegyvereket is szükséges lehet. Talán nem közvetlenül, hanem az Arab Ligán keresztül, de mégis fel kell tegyem a kérdést, mi az Európai Unió válasza? Adunk-e anyagi, anyagi támogatást, vagy sem? kétségbejtő szükség van erre a technikai és anyagi támogatásra. A harmadik kérdésem, mi a helyzet a szankciók rendezi, rendszerével? Túl szűk volt a lista, a kezdettől fogva tudtuk, hogy legalább 200 családot fel kell tenni a rezsim, Bashar al rezsim listájára, akik eszemben szankciót vettünk be. Aztán 20, 25, 40 nevetettünk fel egyénekre, és nem a családokra kiterjedően csak. A kérdésem az, hogy most végre bevezetünk egy rendes szankciórendszert arra 200 nagy családra, akik a rezsim gerincét alkotják. Szalafranka úr említette azt a kérdést, hogy mit csinálunk Oroszországgal és Kínával. Talán van lehetőségünk, hogy valamit mondjunk erről nekik is. Kínában járt a missziónk, azt ígérjük Kínának, hogy az, megkapják a szabad piacgazdaság jogállása státuszát. Most, amikor megtagadják, hogy vállalják a BT-ben a felelősségüket. Jó járunk el? Szerintem nem. Nem most kell megadni a kínaiaknak ezt a státuszt. Várjunk ezzel addig, amíg igen mondanak arra a beavatkozásra, amely megmenteti Szíriát, és amire szükség van. Öntől szeretném hallani tényszerűen, mi az Európai Unió álláspontja. Pár perccel ezelőtt azt mondta, hogy lesz egy találkozónk a külügyminiszterekkel 27-én. Ezt mondta. 27-e az négy nappal 24-e után lesz. Talán ez korábban, ezt megelőzően kellene találkozni a külügyminiszterek, mióta a Weston asszony Tuniszba utazik. Meg kell nézni, mi a helyzet, úgy, hogy Líbiában és a másik, a többi kérdésben is megtettük. Ferhofstadt úr kékkártyás kérdést kapott, Deva úrtól. Fogadja a kérdést? Rendben, Deva úr. Could you please... Kérem, használja a mikrofonját, Deva úr. Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Egyetért velem képviselőtársam, hogy 2006-ban az ENSZ-ben elkezdtük a védelem felelősségének programját, amelyet nagy fanpárok öveztek. Nem hallom ezeket a szavakat. Hol vannak ezek a szavak? A védelem felelőssége. Az ENSZ eszközével felelősség van, felelősségünk megvédeni ezeket az embereket. Létrehoztuk ezeket az eszközöket. Egyetért barátom ezzel, hogy ezt az irányt kellene követnünk, hogy a rendelkezésre álló fogalmakat, eszközöket, még egyszer mondom, a vélelem felelőssége, kötelessége, amelyet Tony Blair és mások használtak, igen hatékonyan, Sierra Leone-ban és máshol. Szíriában az ártatlanokat az ENSZ mechanizmussal kellene védenünk. Ezt a tanácsnak tette fel a kérdést talán, de hát Ferosztat úr válaszoljon. Hát a tanács helyett én is talán válaszolhatok. A kérdés az, hogy még akkor is, ha nincs megállapodás a BT-ben, úgy gondolom, hogy ha van megállapodásunk a kontaktcsoportban, az megváltoztathatja Kína és Oroszország álláspontját az a contact group, amelyet 24-én létrehozunk, ha kifejezi, hogy mindenképpen tovább megy az úton a szír népvédelmében, az nagyobb nyomást gyakorol majd a Kínára és Oroszországra, mint bármely a BT-ben lefolyó vita, amely eddig lement. Ám ehhez határozottan meg kell mutatnunk az elszántságunkat arra, hogy tovább megyünk, ha szükséges egyedül is. Köszönöm szépen. Ellen Flotr asszony kapja meg a szót a zöldek frakciója nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen az elnyomásról szeretnék beszélni, az elnyomott népről, az elviselhetetlen terrorról, amelyet Bashar al-Assad eh, gyakorol az halatvalói fölött. Az állami kórházakban kínzások történnek, elrabolják az embereket, meggyilkolják őket, és nagyon komoly számban sérültek meg emberek, eltűntek, börtönbe kerültek, meghaltak. Az ENSZ emberi jogi tanácsa erről tárgyalt is, és de Kaiser asszonynak igaza van, a nemzetközi törvényszék illetékes ebben az ügyben, és valóban üdvözölni kell. Természetesen ez bátorság, elhatározottság kell, de ellen kell, hogy álljunk a nyomásnak, és segítenünk kell a szíriai civil társadalom ügyét, mert minden nehézség ellenére terjednek az információk, és a tüntetők biztonságát igyekeznek megvédeni. És magánszobákból alakul ki szükségkórház, és veszélyben vannak az emberek, el kell ezen gondolkodnunk, azon kell dolgoznunk, hogy segíteni tudjunk. Intenzívebben kell védenünk a vagyon és életbiztonságot hogyan tudjuk a biztonságot garantálni, hogyan tudunk vigaszt nyújtani, hogyan tudunk szélesebb körben fellépni és megvédeni az életveszélyben lévő embereket. Úgy gondolom, hogy ez az elsődleges intézkedés, amire szükség van, és ezt kérjük. Egyértelműen úgy gondolom, hogy erősíteni kell a szankciókat is. Érvénybe kell léptetni a megszorításokat ezeket az intézkedéseket, és az Európai Bizottság és a Tanács oda kell, hogy hason, hogy amikor egy ciprusi hajó kifut a kikötőből, nőkkel és gyermekekkel a fedélzetén Szíria felé, akkor ne lehessen a fedélzetén egyben Szíriába szállított fegyver is. Az Arab Ligának nagyon fontos szerepe van, és tudjuk, hogy a kezdeményezések sokszorozódnak, az Arab Liga, Irak kapcsán ez ismert, de a helyzet ugyancsak ismert, és az Európai Unió stratégiáját egyértelműen meg kell fogalmazni. Tunisban 24-én fontos esemény lesz, és egy nép történelmének lényegi lépését eh, alakíthatjuk, mert ez a nép a szabadságáért küzd. És egy bonyolult saktáblán megmozdítunk egy-egy bábut, az összefüggésekben is gondolkodnunk kell. A lakosság küzdelmét támogatni kell. Szíriában a demokráciáért, a jogokért harcolnak. Ne legyünk naívak, látni kell természetesen, hogy mik a nagy kérdések, a nagy tétek, és ezt kell támogatnunk. Elnök, köszönöm, Flotrasszony. Azok az országok, amelyek továbbra is támogatják, kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök. Nagyon fontos, hogy maximális nyomást gyakoroljunk, elszigeteljük az Assad rezsimet és nyilván megvan az ellenzéknek, illetve a tanácsnak is a hibája. Egy perccel túllépte, mondja az elnök a felszólalási időt. A Nemzeti Tanács politikai hibákat vétett, és ennek ellenére gondoskodnunk kell Szíria politikai jövőjéről. I would like now to give... Most szeretném Charles Tannocknak megadni a szót az egyszer frakció nevében. Shelling in the city of Homs by the Syrian regime. Elnök asszony, elképesztő, hogy mi folyik Szíriában, elkezd egyhangúan ítélnünk a nemzetközi közösség nevében. Kína és Oroszország megvétózta az NSBT határozatát, amelyben elítéltük volna a vérontást. Ez is szégyenletes. A szíriai rezsimet fel kell szólítanunk arra, hogy Eh, hívja vissza a fegyveres erőket, és az emberjogi aktivistákat engedje be az országba, és eh, tegyen lehetővé demokratikus választásokat. Törökország eh, befogadja menekülteket, amely dicséretes. Véget kell vetni az erőszaknak, egy új béketervet szeretnének, ez is üdvözlendő, a szíriai rendszernek ezt végre kell hajtani, késődelem nélkül a békés tüntetőket nem szabad megtámadni, és a szólásszabadságot garantálni kell. Ez azonban szerintem eh, addig nem lehetséges, amíg Elasszad eh, van eh, hatalmon. Az alavita egységek és a szuni egységek is dezertálnak nagy számban, egyre nagyobb számban. Ferhofstadt úr tegnap arra szólított fel, hogy a szabad szíriai hadsereget fegyverekkel lássuk el. Ez veszélyes, mert nem tudjuk, hogy kik ezek, és nem tudjuk, hogy dzsihadisták milyen szerepet játszhatnak, és Iránnal és Hezbollakkal az egyik oldalon, a Bát-Star rendszer, másik oldalon pedig a Szaúd-Arábia és Katar, így több kisebbség a kurdok mind-mind eh, egy véres polgárháborúban kerülhetnek a nem szunnita muzulmánok eh, ellen ez borzasztó következményekkel járna. Én úgy gondolom, hogy egy repülés tilalmi övezet felállításával eh, a török határ mellett sokat tudnánk tenni, azonban ezen a ponton ez sem elérhető. Gazdasági szankciókat minden esetre minél hamarabb be kell vezetni. Köszönöm szépen, Tának úr! következőkben Meyer képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, biztos úr, frakcióm döntően és határozottan a katonai megoldás ellen lép fel. Libiában is ezen ellen léptünk fel, és Kadhafi diktatúráját kevesebb ember áldozattal kellett volna megdönteni. Úgy hiszem, a háborús dobokat nem lehet háborús dobokkal vagy trombitákkal elhallgattatni. Tehát katonai beavatkozásról semmiképpen sem kerülhet sor. Számomra meglepő az, amit a miniszter úr mondott. Persze, az nyilvánvaló, hogy nyomást kell gyakorolni az Assad rez- rezsimre, és fel kell lépni arra, de egy sor más erő is jelen van, az alkaida, a szalafisták, és egy sor más erőszakos erő is jelen van az országban. És mi a helyzet Szaudarábiával, amely támogatja ezeket? amely a zsihádot. Ezekkel nem kell fellépni, ezekkel szemben? Belder, Apoto, EFT, Köszönjük, most Belder úrnak adom meg a szót az EFD frakció nevében egy percre. Mevrouw de voorzitter. Het schrikbeeld van een... Köszönöm szépen. Azok a szörnyűségek, amelyektől tartottunk Szíriában, a polgárháború réme megvalósult, és senki nem védi az ártatlan népet. Leszámolások történnek vallási, etnikai csoportok között. Mit kell tennünk ebben a helyzetben? Szembe kell néznünk a tényekkel, a helyzettel, e, a Szíriában kialakult szörnyű helyzettel fel kell tegyük a kérdést képviselőként, hogy van-e alternatívája az Assad rezsimnek. megrodjant a rezsim támogatottsága, és robbanás közeli helyzet alakult ki Szíriában. Milyen veszélyeket mutat ez a helyzet? Az al jelenléte a továbbiakban már nem hagyható figyelmen kívül, nem tagadható. Azután Görögország kapcsán szeretnék röviden még hozzászólni. Nagyon fontos, hogy a szíriai vérontásnak véget vessünk a lehető leghamarabb, és békés tárgyalások során igyekezzünk a szakadéktól visszatartani. Köszönöm. Obermeier úrnak a független nevében adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is biztos egy perccel tovább beszélhetek, ma, hogy képviselőtársnőm is tehette. Tehát az a legitim követelés, hogy politikai megoldás szülesen egyre inkább radikalizálódik az országban. A követelések radikalizálódnak a tüntetéseken is, és extremisták, szélsőségesek egyre nagyobb teret kapnak a szíriai megoldást terén az Al-Qaida is harcol a, a, az Assad rezsim ellen, ahogy ezt a legutóbbi videóüzenet is tartalmazta. Iszlám ellenes rezsimként jelölte meg az Assad rendszert, és ezért harcol ellene. Tehát tudjuk, hogy hova vezethet az az alavitákat kiírtják, és a sariát bevezetik. Ez lehet az eredménye. Az, hogyha az iszlám fundamentalista erő kerül hatalomra Szíriában. És katasztrófa lenne az a demokratikus és liberális ellenzéki erők számára, hogyha egy ilyen eredménnyel járna a lázadás. Aki komolyan veszi a párbeszédet, a párbeszéddel, akkor nem szabad, hogy a fal, hát, hátal a falnak szorítsuk, és az ultra szélsőségesekkel is figyelemmel kell lenni, azok követeléseit ki kell zárni. Köszönjük, Obermeier úr! Az egyéb hozzászólókkal folytatjuk. Kasszolides úr, három percre kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A biztonsági eh, tanács SBT eh, kínai és orosz vétó miatt nem tudta elítélni eh, határozatában a szíriai rendszert. Ezt úgy, Elbasszad úgy ítéli meg, hogy tovább használhatja az, az erőt a civilek ellen, nők, gyerekek ellen bevetve a fegyvereket. Az oroszok egyformán kívánják kezelni az elnyomókat és az elnyomottakat, mindkettőt el akarták ítélni. Annak érdekében mondja, hogy azt Lavrov úr is mondta, hogy a polgárháborút elkerüljék. Az orosz vétó pontosan ezt fogja elérni. Az elnyomottak, kétségbe esett elnyomottak, kétségbe esett erőfeszítésekkel próbálják megvédeni magukat és hazájukat. Ha a nemzetközi közösség, ha nem segít nekik, akkor pont polgárháborúba sodorjuk az országot. Irán támogatja az Assad rendszert, ennek is megvan a maga magyarázata, hiszen ezen rendszeren keresztül tudják uh, manipulálni a Hezbollahot és a Hamaszt, és így destabilizálni a régiót. Az orosz álláspont azonban elképesztő és érthetetlen. Reméljük, hogy ez csak egy átmeneti álláspont, amely uh, Putyin jelöltségét, kampányát uh, támogatja csak, és belpolitikai célokat szolgál. Az unió álláspontja elvi álláspont, a demokrácia támogatása, az emberi jogok és a humanitárius érvek vezérelnek bennünket, annak érdekében, ahogy a fegyvertelen civileket védjük. Az arab tavasz által többi országban is így jártunk el, nincsenek hátsó szándékaink, de nem ülhetünk övetett kézzel, amikor ilyen nagy számban gyilkolnak embereket, gyakorlatilag emberiség ellen elkövetett büntetekről beszélhetünk. Az Arab Liga kezdeményezéseit támogatni kell, és terveit is, amely békés politikai átalakulás szolgálnak, és Arab Liga vezérelte együttműk, vezette együttműködést. További szankciókra van szükség, és megszorító intézkedésekre, a többi érdekelt féllel kívánfős annak érdekében, hogy véget vessen ennek az elfogadhatatlan elnyomásnak. Semmi, egy olyan rendszer, amely a, a hadseregét saját nép ellen fordítja, nem élheti túl ezt hosszú távon, ez Szíriában sem lesz másképp. Köszönjük, Kasulides úr, most pedig Ana Gomes kap szót a szociális frakció nevében. A parlament teljes szolidaritását ról tett tanúbizonságot a szíriai felkelőkkel kapcsolatban, akik Bashar al-Assad embertelen rezsimével szemben léptek fel. Ez a rendszer polgárokat, civil személyeket lövet ágyúval. A, az ENSZ-ben is hallottuk azokat a hangokat, amelyek elítélik a rendszert, azt, hogy Assad saját népe ellen alkalmaz fegyveres erőszakot tömeges formában. Feltétlenül biztosítanunk kell azt, hogy mindazok, akiket gyilkolásért, mészárlásért felelősek, nemzetközi bíróság előtt feleljenek majd tetteikért. Azokért a tettekért, amelyek az emberiség elleni bűncselekményeket merítenek ki. Meg kell próbálnunk az ENSZ biztonsági tanácsát révén humanitárius alapon fegyverszünetet elérni, és a nyugdást, nyugvást arra használni, hogy segítséget nyújtsunk a polgárháború civil áldozatainak elsősorban. Az Európai Unió és más regionális partnerek kell, hogy azon fáradozzanak, arról gondoskodjanak, hogy a legitim ellenállás legitim formátban maradjon. Oroszország és Kína szégyent hozott saját fejére, egy morálisan teljesen romlott ö, magyarázattal, és elfogadhatatlan magyarázattal álltak fel az ENSZ határozata ellen. Egyfajta ö, Bianco cseket adtak Assad kezébe, hogy tovább folytassa a népírtást. Arról kell gondoskodnunk, hogy véget vessenek az erőszakos cselekményeknek, és Oroszországra rá kell mutatni, Oroszországnak vállalnia kell a felelősségét ennek elmulasztásáért. A szélsőségesek kezébe kerül az egész térség, amennyiben nem lépünk közbe, és még jobban destabilizálja az egész térséget majd. Hogy ez megtörténjék, ez csak időkérdése. Stratégiai orientációt kell meghatároznunk, annak érdekében, hogy a hatalmi vákumot oly módon töltsék fel új erők, hogy elkerüljük a legrosszabb megoldást. Nemzeti megbékélésre van szükség, a kisebbségek jogait is biztosítani kell, az alauitákét és a keresztényekét is Szíriában. Köszönjük, Gomes asszony. Sáke asszony két percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amennyire egyszerű a fegyvertelen polgárok és gyermekek biztonságát megvédeni elben, annyira nehéz megoldást találni, stratégiára van szükség az EU részéről. Tudjuk, hogy nem könnyű, bizonytalan a jövő, mégsem nézhetjük tétlenül, hogy a szíriai polgárokat halomra gyilkolják. Tankokat, vadászgépeket vetettek be ellenük, humanitárius szinten is támadják őket, az ivóvíz és az élelmiszer ellátás is veszélyben van. Ászad a felelős, ezért véget kell ennek vetnünk konkrét lépéseket sürgetek az EU hozzon intézkedéseket az álláspontjának az érvényesítésére. És elítélendő az orosz és kínai ellenkezés az ENSZ biztonsági tanács szintjén. Szankciókra van szükség, ugyanakkor a ciprusi felségvizeken keresztül hogy jutnak orosz fegyverek Szíriába. Európai műszaki cégek felderítő eszközöket szállítanak, és ezt a rendszer az ellenségének az üldözésére használja. Sőt, a tankokat szolgálják a békés készletek. A tanács és a bizottság az EU szankciók, illetve az embargó végrehajtását tudja garantálni. A szíriai állampolgárok ellen információs háborút is eh, vív a rendszer. Bátor újságírók és civilek az életüket kockáztatva videókat csempésztek ki a szíriai helyzetről. Több mint 7000 halott, több tízezer bebörtönzött ember már eddig az eredmény, és erőszakot követnek el a nőkön, óriási szenvedés sújtja a szír népet, lépnünk kell. És a közel-keleten föl kell derítenünk az, hogy ki lesz majd a következő generáció szabadságának a védője, és kit tudunk támogatni. Köszönjük, Sáke asszony. Benarabatú asszony, egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Drámai a helyzet. A szír nép drámai véres elnyomás tárgya. Bashar al-Assad lesújtotta népére. Nem szabad megfeledkeznünk a szír népről, támogatnunk kell őket, szolidaritást kell mutatnunk a szenvedő szíriai nép mellett. Milyen stratégiát alkothatunk és követhetünk? Először is el kell ítélnünk az orosz és kínai vétót az ENSZ-ben. Követelnünk kell, hogy a civil szervezetek és a újságírók szír területen szabadon mozoghassanak. Gyógyszereket kell eljuttatnunk olyan létfontosságú készleteket kell adnunk, amelyek a lakosság biztonságát szolgálják, és meg kell akadályoznunk, hogy a háború céljára vessék be ezeket a segélyszállítmányokat. Humanitárius nyújtó folyosót kell megnyitnunk. Támogatnunk kell a szír ellenzéket. Lehetővé kell tenni, hogy újjáépítsék a saját államukat, a szír nép akarata szerint. Ászádot pedig a törvényszék elé kell állítani emberiség elleni bűncselekményekért. Köszönöm. Köszönjük, most pedig Kaminski úr egy percben következik. Elnök úr, párbeszéd, ezre szólítottak fel többen El Assad elnökkel. Szerintem El Assad túlment azon a ponton, ahol párbeszédet lehet vele folytatni. Vége azoknak az időknek. Az ártatlanok vére, a gyermekek vére, a kínzottak jaj kiáltása azt mutatja, azt mondja nekünk, mindaz sugalja, hogy a párbeszéd korának vége, ez az idő lejárt. A demokrácia és a szabadság e, szimbóluma e, fontos helyez, ezt kell kimondanunk, Assadnak mennie kell, Assadot e, bíróság elé kell állítani, egyértelműen kell fogalmaznunk ez ügyben. Az Európai Unió előtt óriási kihívás áll. Óriási kérdés Leveg előttünk, csak a szavak emberei vagyunk, vagy a tettekéi, tettekéi is, meg tudjuk-e védeni az alapelveinket, a szabadságot és a demokráciát, és ha ezt komolyan gondoljuk, akkor fellépésünk, reakciónk egyértelmű kell, hogy legyen, globális partnereinkkel szemben, Oroszország és Kína irányába egyértelmű üzenet kell, hogy legyen innen az Európai Unió intézményeitől, hogyha Oroszország és Kína együttműködni akarnak velünk, és mi együtt akarunk velük működni, akkor tudniuk kell, hogy az alapértékeket nekik is tiszteletben kell tartaniuk. Köszönjük Kaminski úr, következő hozzászóló Takis Haji Giorgio. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon sok képviselő tette fel a kérdést helyesen, mit tehet az Európai Unió? Ám inkább magunkat kell megkérdeznünk. Ha a tanács helyzetében volnánk, akkor is el kéne gondolkoznunk ezen. Az Európai Unió nem adott konkrét választ, mert nincs közös akarat, nincs politikai egységes akarat, és nincs egységes külpolitika valamint egységes erő sem, amely végrehajthatná azokat a döntéseket, amelyekre szükség van a nemzetközi jog alapján. Ebben láttam a problémát. A szíriai konfliktus láttam, az Európai Unió ö, nem alakít ki saját álláspontot, sodródik inkább a többiek véleményével. Holott szükség volna egy ilyen, egy, egy ilyen egységes felállásra, kiállásra a nemzetközi jog alapján az arab tavasz változásai láttán látnunk kell, hogy nem mindig hoztuk meg a megfelelő döntéseket. Az Európai Uniónak nincs hiteles, egységes hangja, nincs képessége arra, hogy megvédje a jogállamiságot, és a beavatkozás és a, megfigyelés, a passzív megfigyelés álláspontjai között lebeg, mind a kettő ártalmas lehet Szíriában. Köszönjük hajj George úrnak, most pedig Provera úr következik. Nem látom Provera urat a teremben, ezért Elmár Brock következik három percben. Dent. Elnök úr, miniszter úr, biztos úr. Úgy gondolom, világos a dolog, a helyzet leírása, nem kell megismételnünk. Egy rezsim saját népe ellen lépett fel, és egy klán, egy családi csoport kezében van ez a rezsim, az államot voltak éppen saját gazdagságának bővítésére használja. Itt a szolidaritásnál erősebb lépésekre van szükség. Látnunk kell, hogy Assaddal nincs jövője az országnak, ezen az úton fel fog robbanni a rezsim. Ez meg kell határozza további lépéseinket is. Szükség van arra, hogy a nemzetközi közösség világos álláspontot foglaljon el az ENSZ egyezménye alapján, határozata alapján, és nem engedhetjük meg, hogy Oroszország világpolitikai nagysága érdekében kiátsza ezt a konfliktus fegyvert szállítson a rezsimnek, és megakadályozza a szankciók kiterjesztését, miközben emberek ezrével halnak meg Szíriában. Az Európai Unió különös megoldást talált az Arab Ligával való együttműködésre. Sütörtökön az Arab Liga bemutatta az ENSZ közgyűlésének döntését, ahol széles körű támogatást kapott, és a BT-t is fel kell hívni arra, hogy a nemzetközi egyezmények megfelelő döntést hozzon ebben a kérdésben. Úgy gondolom, a Törökországgal való együttműködés, valamint az Arab Ligával együttműködés rendkívül fontos kell legyen számunkra, nem szabad nyugati kézbe kerüljön a válság megoldásának vagy rendezésének kérdése, hanem egy közös megoldást kell találnunk a térség erőivel és hatalmaival együtt. Ha még megengedik, hölgyeim és uraim, számítanunk kell arra a tapasztalatra, amelyet Egyiptomban és Líbiában szereztünk. Ezért szükséges az, hogy a megfelelő párbeszédet megerősítsük az ellenzéki erőkkel is. Gomes asszony utalt már arra, hogy a kisebbségek jogait is védeni kell, látnunk kell, hogy a, szab- a vallásszabadság és a kisebbségek védelme nem garantált. A keresztényeket üldözik, mert iszlam, iszlamista irányba kezd haladni a, az ellenállás. Ezért kell, hogy az ellenzékkel folyamatosan tárgyaljunk, miközben támogatjuk őket, követeljük meg tőlük, hogy vállalásokat tegyenek a kisebbségek védelmére. Nehogy az egyik ö, igazságtalanság után alul másik oldalra essenek a térség szereplői, adott el kell szigetelni, ám gondolkodni kell arról is, hogy mi történik utána. Egyes kisebbségek Assad mellett álltak ki, mert őtől várták a stabilitást, nem szabad, hogy ezt követően ezeket a kisebbségeket megbüntessék, ezért a kisebbségeket, nemzeti és vallási kisebbségeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy a jövő Szíriájában is békésen élhessenek a többiekkel. Ezekkel, hogy meghatározzák tovább, további lépéseinket. Köszönöm. Köszönöm, Brock. Van... Köszönjük, Brock úr. Most pedig a szocialista frakció nemében Said El Kadraoui következik másfél percben. Allemaal gefrustreerd, sinds Rusland en China... Tisztelt képviselőtársaim, a kínai és orosz vétót követően, amely múlt héten történt, fokozódott az erőszak, és nem látszik a kiút az ellenzék számára. Még szörnyűbb fejlemények várhatók és a szankciók úgy tűnik nem nagyon hatottak az Assad rezsimre. Az arab vonal egyre keményebb, sőt Törökország is beszállt ebbe a konfliktusba, és úgy tűnik, hogy ez az egyik támasztéka a rezsimnek. Ezért fontos, hogy elszigeteljük egyre fokozódik az elszigeteltsége az Assad rezsimnek. Hogyan tudjuk fokozni a nyomást? Kína, illetve Oroszország akadályozza a nemzetközi kritikát, egy elítélő szankció elfogadását. A vállalkozások fekete listáját szeretnék létrehozni a Szíriának fegyvert szállító cégekről így vagy úgy el kell érnünk, hogy ez a lista létrejöhessen. Összetett a helyzet, stratégiai kérdésekről van szó, kisebbségeknek a sorsa, és érintett, tehát egy hiteles politikát kell kialakítanunk és követnünk. Tervre van szükség, egy olyan tervre, amely a kisebbségek védelmét is garantálja. A békés egymás mellett élést biztosítja Ászad után azzal szeretném zárni. Nagyon fontos, hogy humanitárius szinten az EU felvállalja a felelősségét, és gyógyszereket, segélyszállítmányokat küldjön. Törökországgal és az Arab Ligával együtt fokozni kell a nyomást. Tavares. Köszönöm szépen, Tavares képviselő a zöldek soraiból kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szíria, Irakhoz hasonlóan vérontást él át fegyveres elnyomás sújtja a népet. Assad a saját népét írtja. Európának ezért segítenie kell, támogatást kell nyújtani a nép számára. Ezt úgy kell elérnünk, hogy ne valljunk kudarcot semmilyen szinten. Tehát ehhez egy hiteles stratégiát kell kidolgozni, felelősségteljes humanitárius segítségnyújtással társulva Kínát, Oroszországot is meg kell győzni. Merkel kancellár asszony is nyilatkozott ebben a kérdésben. Szíriában a helyzet elítélendő, hogy lehet Kínát az oldalunkra állítani. Úgy tűnik, hogy nem nagyon hajlanak erre. Az európai támogatást élvező cégek szerepet kell, hogy vállaljanak a humanitárius segítségnyújtásban. Nem szabad hagynunk, hogy a saját hibáink áldozatául essen a szírnép. Konszenzust kell teremtenünk a humanitárius folyosó megnyitásáról. Hitelességre van szükség, felelősségteljes fellépés az Európai Unió részéről. Így tudunk javulást elérni a helyzetben. Köszönöm szépen. Mariza Matias képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Az a határozat, állásfoglalás amely előttünk van, nagyon fontos pontokat is megfogalmaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az aláíró frakciók egyes bekezdéseket elutasítottak, amelyek a katonai beavatkozás ellen hívtak fel. Ezt ugye kivették a szövegből a többi frakció követelésére. Mi azonban felhívjuk a figyelmet, el kell kerüljük azt, ami megtörtént Líbiában. Nem szabad, hogy olyan hatás, katonai beavatkozás szülessen. Szíria és Libia nyilvánvalóan különböző országok, és nagyon fontos a különbségeket látnunk a két helyzet között. Egy szíri, szíriai polgárháború az egész térséget lángba boríthatja, és akár egy Irán, Irán is beléphet a konfliktusba, odáig terjedhet. Egy ilyen negatív forgatókönyv. Természetesen a szír népnek is joga van a demokráciára, a szabadságra, és ez, ehhez új közelkeleti keretek felállítása szükséges. Ám nem szabad, hogy egy irakhoz hasonló invázió induljon el, és azt is látunk, hogy az iraki invázió indult, el az egész bajt a térségben. Köszönjük, Matyasz képviselő asszony, Vlosovics úr, egy percben kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy nekem is lesz plusz egy percem, eh, amit megspórolt kollégám, eh, Provera úr. Beszéltek két percben, mivel Provera úr nem volt itt. Köszönöm. Tehát kezdjük talán egy rövid elemzéssel. Nézzük meg, hogy mi történt, történik Szíriában. Körülbelül 8000 ember vesztette már eddig életét a konfliktusban. Ebből a 8000-ből eh, több száz sajátos módon gyerek. 200 ember eltűnt, több ezer ember, tízezreket letartóztattak, nincs víz, nincs ivóvíz, nincs elektromos áram, a civilek nem kapnak segítséget, mert a humanitárius segélyek nem juthatnak el azokhoz, akiknek szüksége van rá. Bombáznak, lőnek mindenkire, nem lehet, nem kapják meg a megfelelő ellátást, ezek az emberek a, a iráni zsoldosok harcolnak, és a mai napig Szíria kívülről kap fegyvereket, támogatást. Az ENSZ-ben pedig padhelyzet alakult ki a kínai és orosz vétó miatt. Mi a válasz? Eston asszonyt képviseletében beszéltek erről, kollégák is beszéltek erről, további szankciókra, keményebb szankciókra, nagyobb nyomásra van szükség Oroszországgal, tárgyalni kell Kínával egyaránt, és el kell gondolkodnunk azon, hogy eh, Elbaszadnak végül, vég, mégiscsak Hágában a helye. Ez közép-hosszú távú, de mit teszünk holnap? Mit teszünk annak érdekében, hogy civil, több civil ne veszítse életét a konfliktusban? Nos, azt elnököt rá kell kényszerítenünk, hogy a humanitárius segényújtás csatornáit nyissa meg, az ostrom alatt álló városokhoz, hogy a humanitárius segélynyújtók eljuthassanak, csökken, még egyszer mondom, véget kell venni a vérontásnak, és segítséget kell tudni nyújtani. Köszönjük, mondja az elnök. Mário Dávid. Dávid úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai demokrácia nevében az Európai Parlament ülésterme reményeim szerint elítéli a szíriai vérontást és az Assad rezsimet. Nagyon fontos, hogy Európa kiálljon, egységesen szólaljon meg a szír nép mellett, és az emberi élet szabadság védelmében lépjen fel. A szír rezsim elnyomásának véget kell vetni, a gyilkolást le kell állítani ebből nem engedhetünk. A demokratikus Szíriát egy átmeneti időszak után lehet megteremteni. Fontos, hogy a kisebbségek jogai ne sérüljenek, és a szír rendezés záloga az, hogy összetudjanak fogni az ellenzéki erők. Az ENSZ BP két állásfoglalást, illetve határozatot is elutasított már. Ennek ellenére nyomást kell gyakorolni Kína és Oroszország álláspontjának alakítása érdekében, hogy elszigeteljük a szír rezsimet. Kétségbe esett rezsim kapaszkodik a hatalomba, és a nemzetközi közösség pedig tehetetlen a népírtás ellen. Megkésve léptünk csak fel, nem kellő keménységgel képviseltük az álláspontunkat békefenntartó erőt kell küldeni Szíriába. És a a vörös keresztet kell igénybe venni. Az emberiség elleni büntettek elkövetőit pedig a nemzetközi törvényszék elé kell állítani. Addig is a kereskedelmi szankciók formájában kell nyomást gyakorolni a szír rendszerre, Kínát és Oroszországot is meggyőzve. Ulskog. Köszönjük, most pedig Marita Ulskog következik. Herr talman! Eh, voldet regerar nu i Syrien och det visste vi... Köszönöm, elnök úr. Erőszakos rezsim uralkodik Szíriában, ez mindenki számára világosság kellett, hogy váljon már. Az is, hogy nagyon nyugtalanító hírek érkeznek most is Strasbourgba. Szemtanúkkal is beszélhettünk, itt a Strasbourgi hét alatt is. Látnunk kell, hogy hol vezethetnek ezek az események, az emberiség elleni bűncselekmények folynak ebben az országban. Az EU mit tehet? Az világos, hogy nem elégséges a humanitárius segítségnyújtás, bár az rendkívül fontos. De ezen túlmenően azt hiszem, hogy a katonai beavatkozás sem alternatíva a helyzet megoldására. Az ENSZ határozata rendkívül fontos, és az is fontos, hogy széles politikai fronton, nemzetközi együttműködésben minden érintett fél bevonásával szülessen válasz, vált válnak vetve a nemzetközi közösség erőteljesen tudjon fellépni a szírrezsimmel szemben. Megfelelő tájékoztatásra, megbízható információra támaszkodva. A szolidaritás kell legyen az iránymutató elv a válasz megfogadmazásában, és Kínára, Oroszországra nyomást kell gyakorolni a nemzetközi közösségnek. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, meg, nem, meg kell vizsgálnunk, hogy fegy, fegyvernyugvást írjunk el, és a katonai beavatkozás még egyszer leszögezem, nem lehet megoldás. Köszönjük. Kristóf Lizek két percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, biztos úr. Sok minden elhangzott már ebben a vitában, amelyből sok minden igaz is, mindannyian tudjuk, hogy ez a vita nem fogja megváltoztatni a szíriai helyzetet. Mi is úgy vélem, hogy fontos véleményt nyilvánítani e házfalai közül a változásra felszólítva a szíriai rezsimet. Egyetértek Kaminski úrral, Assad úrral már nem lehet párbeszédet folytatni. Talán a minisztereivel, a tábornokaival, a rendőrség vezetőivel még szót érthetünk. Hozzájuk kell fordulni, hiszen Assad elnök szavára ők azok, akik gyilkolják a szír civileket. Nekik kell mondanunk, hogy ha ezt nem hagyják a ennek nem vetnek véget, akkor hágában fognak kikötni a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt. Mi nem felejtünk, és dokumentálni fogják a tetteiteket. Forduljunk Oroszországhoz, forduljunk Kínához, és mondjuk egyértelműen ne induljanak el ezen az úton, a rossz úton, a szégyen útján. Elfogadhatatlan ez a fajta eljárás, főként Európában a 21. században. Ezt kell mondanunk az orosz vezetőknek és a kínai vezetőknek. A főképviselő asszony, az Európai Bizottság is ezt a véleményt kell, hogy képviselje. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az kis, nem túl szervezett ellenzéket valahogy összefogjuk, hogy érezzék, hogy támogatjuk őket erőfeszítéseikben. Mi szerény képviselőként sokat nem tehetünk, de mégis felemelhetjük a hangunkat, és talán Szíria barátjai néven az Európai Parlamentben egy csoportot alakíthatunk, hogy szolidaritásunkról biztosítsuk a szíriai népet. Köszönöm, Lizek úr. Most pedig Muniszte úr Kisza asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony. December 15-én Oroszország, illetve Kína megvétózta a határozathozatalt, és az Európai Unió tárgyalásokat indított. Az Assad rezsim folytatja a népe elnyomását. Nincs más megoldás, mint hogy csúcs találkozott kell tartani. A két csúcs találkozó közül egyik sem vezetett eredményre, és az ország helyzetét fontos javítanunk. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy nemzetközi porondon is képes érdekeket védeni a partnereinkkel együttműködve. Oroszországot és Kínát is be kell vonni egy nemzetközi mechanizmusba az emberi jogok védelmében. a szír szuverenitás közben nem sérülhet. Humanitárius segítségnyújtási csatornának a megnyitását kérjük. Még két másodpercet kérek, elnök asszony. Elnök úr a fegyver eladásoknak véget kell vetni, fekete listát kell létrehozni, és demokratikus átmenetet kell elősegíteni. Donzson úr következik két percben elnök úr. A szír helyzet a legveszélyesebb és legelítélendőbb, amelynek az utóbbi időben tanulni lehettünk. Bombázza, löveti a népét, gyermekeket is az Assad rezsim. Ez egy bűnöző rezsim a leghatározottabban el kell ítélnünk, fel kell lépnünk eredményesen ez ellen. Úgy tűnik számomra, hogy teljesen indokolt ugyan a libiaihoz hasonló katonai beavatkozás, de a fegyveres beavatkozás lehetőségei korlátozottak. Tehát ennek hiány el kell szigetelnünk a rezsimet. Brock úr nagyon helyesen mondta, hogy reálisan kell látnunk a helyzetet. Melyek a megoldás lehetőségei? A lehetőségig erősíteni kell a szankciókat, és eredményes intézkedésekre van szükség. Diplomáciai szinten kell eljárnunk, el kell ítélnünk az orosz és a kínai vétót. A két országot meg kell győznünk arról, hogy nem csak elfogadhatatlan, hanem érthetetlen és kilátástalan is a szerb nép szempontjából, és a saját népük szempontjából is ez az álláspont. Az Arab Liga által bemutatott lehetőségek rövid távon nem mind megvalósíthatók, ennek ellenére közös együttműködésre van szükség. Meg kell erősítenünk a szírrendszer elszigetelését, Irán, illetve Oroszország meggyőzésére, bevonására van szükség, és egy kategórikus imperatívus hogy az ENSZ szintjén megszülessenek az elítélő határozatok. Az Arab Ligának a bevonása szintén szükséges ahhoz, hogy véget vessünk ezeknek az atrocitásoknak. Eh, Wolfgang. Köszönöm, Wolfgang Kreisdörfleré szó. Tisztelt képviselőtársak! 11 hónapja az Assad rezsim a világot az orránál fogva vezeti. Bolondá teszi az egész világot. Az orosz vétó és a kínai vétó a tömeggyilkosságot gyorsítja fel, és teszi lehetővé. Az Assad rendszer a saját népét mészárolja le. Éppen most indított egy nagy offenzívát, hogy kész helyzet elé állítsa a világot. Világosság kell tennünk a világ előtt, hogy mi keményebb szankciókat vezetünk be, és ha el kell vegyük a hitét a rezsimnek, a túlélésbe vetett hitét. Ezt követően, hogyha a rezsim megszűnt, ha visszalépett, akkor a felelősöket nemzetközi bíróság elé kell állítani Hágában. Ezt újra és újra világosan le kell szögeznünk. És Kína és Oroszország is több nyomást kell gyakoroljon. Ha a marok korról beszélünk, a kereskedelmi megállapodásról, akkor arról órákig vitázzunk. Kínával kapcsolatban viszont senki sem tudja voltak éppen mi is történik a felek között. Holott el kéne gondolkoznunk a Kínával kapcsolatos viszonyrendszerünkről, nem lehet tétlenül nézni ezt a tömeggyilkosságot. Köszönöm. Michael Gáleri a szó. Köszönöm, elnök úr. Közösen kell fellépnünk. Az EU-ban és a tagállamaiban, aki külügy, külügyi felelősséget visel, meg kell ragadjon minden lehetőséget arra, hogy Oroszország és Kínát meggyőzze a vétó felfüggesztéséről, visszavonásáról. Oroszországtól többet vártunk volna végső soron az Európai Tanács és az EBSZ e tagja, és ezen intézmények elveit magára vállalta a külpolitika területén is. Ezt nem lehet egyszerűen semmi a szőnyegarásra pörni obszín helyzet az, hogy Oroszország továbbra is fegyver szállít ennek a rezsimnek. Putyin úr, Medvegyev úr, ezt fejezzék be, ellenkező esetben az, orosz történelem rémfigurájának panoptikumába kerülnek önök is. A damaszkuszi nagykövetőnket vissza kellett volna vonni. Ugyanakkor ez sem használ semmit. A nemzeti hiúság semmit sem használ, hogyha nem tudjuk a hangunkat hallatni. Törökországhoz szorosan együtt kell működnünk, ahol lehet, a közvéleményre támaszkodva, például a megdicsérő Törökországot azért, mert táborokat nyitott meg területén. Az ellenzék politikai vezetővel kell magas szintű politikai párbeszédet folytatnunk, és nyilatkozatra bírnunk őket arra, hogy mi a szándékuk a rezsim bukása után Szíriával, a, szír, szír, a Szíria jövőjében. Minden szíriai kisebbség, vallási és nemzeti kisebbség is meg kell kapja a jövőben az esélyét, csak ez, csak ez a Szíria, ilyen szír jövő támogatható részünkről. Arra is fel kell készülnünk, hogyha a rezsim elbukik, akkor a szomszédságban is módosulás, változások állhatnak be. Például Libanonban is változhat a kép, megindulhatnak a változások. Ezért ott is minden politikai pártot fel kell hívnunk arra, hogy ne erőszakkal változtassanak a helyzetet, és a, hatalmi, a szír bukásra beállt hatalmi vákumot ne a saját evukra fordítsák. Köszönjük, Gáler úr. Következő hozzászóló Boris Zella. Egy percre kap szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nagyra becsült kollégák. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy Assadot eltávolítsuk a hatalomból, és demokratikus pályára állítsuk Szíriát. Ehhez sok mindenre szükség van szükség. Az Arab Ligát kell támogatnunk, és terveit szorosan együtt kell működnünk Törökországgal, amely a régió egyik kulcsfontosságú szereplője, és Oroszországgal is együtt kell működnünk, nem csak az ENSZ-ben, hanem két oldalú módon is. Az EU és Oroszország között két oldalú együttműködés szorosabb kell, hogy legyen. Az ellenzéki erőkkel is párbeszédet kell kezdeményeznünk. El kell kezdenünk kidolgozni egy olyan tervet, hogy mi lesz Assad után. Ezen kívül a szíriai vezető párt funkcionáriusokkal is e, együtt kell működni. Ezt Irakban megtanultuk már Saddam utáni időkben, hogy nélkülük nem működhet az átmenet, és így előzhetjük meg azt, hogy az iszlamisták hatalomra jussanak Szíriában. Köszönjük. Ander Gzsib következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A helyzet Szíriában és a szíriaiak szenvedése nem újdonság számunkra. A külügyi bizottság erről már jó néhányszor tárgyalt az Emberi Bizottság szintúgy. A Szíriában történteket el kell ítélnünk, ebben egyetértünk. Tankokat és bombázókat küldeni a saját honfitársai ellen, ez elképesztő, de ez a szinte hihetetlen, de a szíriai rezsimhez hasonló rezsimekre ez jellemző. Kína Oroszország az NSBT-ben megvétózta a határozatot, ez megnézíti a dolgunkat, ezzel nem fel kell lépnünk, és véget kell vetni az orosz eh, fegyver eh, exportnak, amely Szíriába irányul, hiszen ez eh, a az ellenzék ellen, a tüntetők ellen fordítják. Az Arab Ligának ez mandátum a békefenntart erőket kell ide küldenie. Az Arab Liga erőfeszítései a szíriai ellenzék támogatására fontos első lépés lehet ebben a folyamatban. Hallottuk, hogy hány embert mészároltak le az elmúlt hetekben, hónapokban Szíriában demokratikus változásokra van szükség, ennek a körülményeit kell megteremteni, feltételeit vannak a hatalmon lévő párt vezetői között is, akik látják ezeket a hibákat, és akik szeretnének változtatni a dolgok folyásán menetén. A tankoknak el kell tűnniük az utcákról, a politikai fogvatartottak a szabadon kell engedni, és a humanitárius segítségnyújtást lehetővé kell tenni a humanitárius segítség nyújtásnak el kell jutnia az érintetekhez, ehhez egy humanitárius folyosót kell Törökországból indulva eh, teremteni, ahogy ezt az Arab Liga is támogatja. Ezt a folyosót kell felhasználni arra, hogy megóvjuk, megvédjük az embereket, akik tragikus helyzetet élnek meg nap, mint nap. A, a, a civil társadalom így segíthetünk Szíriában. Köszönjük! Korina Kretű kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a szír helyzet naponta egyre rosszabbra fordul. Szörnyű vérengzés zajlik a városokban, ahol népi felkelés történt. Nőket, gyermekeket, ártatlanokat gyilkolnak. Több mint 7000 az áldozatok száma. Ez a helyzet megengedhetetlen, nem folytatódhat így bár Oroszország és Kína a vétó mellett döntött, ennek ellenére nekünk kitartóan el kell ítélnünk a szíriai eseményeket. Támogatnunk kell az Arab Liga nyomásgyakorlását az Assad rezsimre. Békés megoldást igyekezzünk találni a konfliktusra. Az Európai Uniónak meg kell találnia a megoldásokat Szükség esetén akár további szankciókkal kell véget vetnünk a szír elnyomásának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Stasny a következő hozzászóló néppárti. Köszönöm, elnök úr hallottunk a szíriai rémtettekről, már 11 hónapja halljuk ezeket. Az ENSZ szerint több mint 5000 szír halt meg. Assad elnök azon véres erőfeszítéseinek nyomán, amelyel el akarja nyomni a felkelést. A nyugati világ és az arab liga is elítéli a jelenlegi kormány tetteit, és arra sarkalja az Assad elnököt, hogy hallgassa meg népe hangját, adja fel politikai hatalmát, tegye lehetővé a szabad választások megtartását, ahogy ezt a korábban meg is, ide, meg is ígérte. Ezeket a kéréseket azonban Kína és Oroszország visszautasította, a, a, az ENSZ BT-ben a szavazás során a Szíriával kapcsolatos határozat, illetve az Assad rendszert sújtó, sújtó ö, szankciók tárgyában. Én azt kérem, tegyünk további diplomáciai erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Oroszország véleményét megváltoztassuk, és támog, végső, tegyük lehetővé a szír változásokat. Ashton Barónő kemény szavakat használt ebben a parlamentben, amikor arról beszélt, Oroszországnak meg kell változtatnia hozzáállását a közel-keleti szövetségesével kapcsolatban a, annak láttán, hogy Szíria a saját lakosait gyilkolja. Szeretném támogatásomra biztosítani Eston nőt, és arra kérem, hogy az ENSZ-ben működő orosz nagykövetet győzze meg annak fontosságáról, hogy meg kell akadályozni a népírtást. A szíriai események elfogadhatatlanok, továbbra is politikai nyomást kell gyakorolnunk a szír kormányra, csak úgy, mint Oroszországra és Kínára, annak érdekében, hogy utóbbiak megváltoztassák véleményüket, és végre megvédjék a szíreket, a szír népet saját kormányától. Köszönöm szépen, Stasznyi úr. A következő hozzászóló Pavel Zalewski. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Hölgyeim és uraim! Ismét fontos külpolitikai vita zajlik itt az Európai Parlament falai között, és megint csak újra Léti Esten távol marad. A Dán elnökség képviseli a főképviselő asszonyt, amit nagyra értékelek, de hát egy olyan országról van szó, amelyel Szoros kapcsolatokat ápol az Európai Unió, mégis külpolitikai vezetőnk nincs itt, mikor erről vitázunk. Kína és Oroszország NSBT vétója azt jelenti, hogy a szíriai konfliktus tovább mélyülhet. Ők felelősek ezért. Emberek százaidak vére szárad a lelkükön hiszen az NSBT határozat megjósolását követően még megújult erővel folytatódott a vérontás Szíria utcáin. Az oroszok azt mondják, nem akarnak rendszerváltozást, mert úgy vélik, hogy ez egy legitim rezsim, de egy olyan rezsim, amely 6000 ember, ártatlan ember véret ontotta ki, nem lehet legitim. Alásta a saját legitimitását. Másodszorban az unió diplomácia erőfeszítéseit meg kell kettőzni annak érdekében, hogy humanitárius folyósó létesüljön, hogy a segítség eljusson a rászorultakhoz, azokhoz, a sérültekhez, áldozatokhoz, akikre a kormányerők támadtak. Sokan nem tudnak eljutni kórházba, ezeken kell segíteni az uniónak. Köszönöm szépen, Zalewski úr. Most Jacek Protasevicet illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim. Egyre növekvő frusztrációt okoz az, amit Szíriában látunk. Ahogy már többen elmondták e házban, nagyon félünk, és tehetetlennek érezzük magunkat, miközben ezrével ölik a szíriai polgárokat. Nem tehetnénk többet, mint amit eddig tettünk? Nem lehetne többet elérnünk, mint diplomáciai tiltakozást befezetni, meg fegyverembargót, meg korlátozott szankciókat. Lehet, hogy nem tehetnénk sokkal többet, mégis vannak friss példák arra, hogy a nemzetközi közösség egységesen tudott fellépni, diplomáciai és akár katonai eszközökkel. Nagyon sikeres eredménye jutott ez a, ez a közbelépés, nagyon jó példa ez. Van -e egyáltalán értelme egy ilyen vitának? Van-e értelme egy ENSZ határozatnak Szíria tárgyában? Igen, van, mert ki kell fejezzük szolidaritásunkat az elnyomott szír néppel szemben, és a szír vezetőerőket meg tudniuk kell, hogy nézzük minden lépésüket, látjuk, megjegyezzük, és nem felejtjük el, nem lehetnek büntetlenek ezek a lépések. Ezt ki kell mondanunk világosan az állásfoglalásban is, és Európa vezetőre is nyomást kell gyakorolnunk mindezek révén, annak érdekében, hogy a szankciókat kiterjesszék, gazdasági és diplomáciai szankciókat egyaránt, több humanitárius segélyt nyújtsanak a szükséget szenvedőknek Szíriában, és ki kell fejezzük határozottságunkat kemény módon Oroszországgal és Kínával szemben is, annak érdekében, hogy rászorítsuk őket az ENSZ határozatának elfogadására, és így emberek ezreit mentsük meg. Eh, Köszönjük, Radoszévics alelnök úr. Kérek mindenkit, tartsa be az időkorlátot. Koleszka Bobinska asszony következik. Państwo, niedawno... Elnök úr, hölgyeim és uraim, Észak-Afrikában tiltakozások sora történt nemrégében, ez volt az arab tavasz, de a szír népírtáshoz hasonló eseményeknek nem voltunk tanúi eddig. Ugyanígy rendkívül aggaszt bennünket az, hogy a szír katonaság gyermekeket kínoz és gyilkol. Ez elképesztő brutalitása. A nemzetközi közösségnek fel kell lépnie, akár az ENSZ biztonsági tanácsa nélkül is, mert lehet, hogy amire Kínát és Oroszországot mellénk állítjuk, túl késő lesz. Egy külön csúcs találkozót kell összehívnunk. Az Európai Uniónak a régióban jelen kell lennie. A politikai lassúságát gyakran bírálják az Európai Uniónak, különösen a közel-keleten. A jövőben változást kell elérnünk, és egy rendkívüli csúcs találkozót kell összehívnunk arról, hogy a rendszer bukása után hogyan működünk majd együtt a szír ellen, ellenzékkel, és hogyan tudjuk a jövőben Szíria stabilitását biztosítani. Az Arab Ligával együtt kell erről tárgyalnunk. Meg kell előznünk a konfliktusokat az etnikai csoportok között. Nem szabad megengednünk, hogy megismétlődjön az iraki eset. A szír népre, emberekre kell támaszkodnunk, akik tudják, hogy mi a korrekt polgári hozzáállás a rendszer brutalitásával szembesülve. Egy nyilatkozatban kell támogatnunk a szír népet. Reméljük, hogy minél előbb véget ér a szír rémálom, és csatlakozzunk azokhoz, akik igazságot kérnek. Köszönöm. Köszönjük. Szeretném megadni most a szót Söfrin Györgynek két percben. Uh, uh, Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr, biztos úr, azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy uh, Szíriában, ami történik, az ellenzék elleni erőszak elítélendő. Erről sokan szóltak már előttem. Számomra a kérdés a következő. A változásnak miért állnak ennyire ellen a vezetők? Az Assad rezsim semmiféle engedményt nem tett a változásokat követelők irányába. Erre magyaráz, ez magyarázatra szorul. Hiba lenne Szíriát egyesült társadalomként, eh, egységes társadalomként látni, nagyon szegmentált ez, öt különböző csoport él egymás mellett. Ezek az alaviták, monopolizálták a hatalmat, Assad eh, saját kiterjesztett nagy családja, főképpen az alaviták, a, a a sitákat, a zsidók, grúz, grúzokat mind-mind maguk oldalára nyírták meg, miközben a szunnita muzulmánok, akiket a hatalomból főként nagy részt kizártak, azt képezik, adják az ellenzék alapját. A szunnita többség kapná a hatalmat, hogyha egyszerű, arányos képviselet lenne, és bármiféle megoldás, hogyha működőképes kell legyen, figyelembe kell, hogy vegye ezeket a szempontokat, különben csak tovább folyik majd a harc, a vérontás, és nem, tud, nem lehet -e békés az átmenet. A kisebbségek védelme azt hiszem egyik kulcsfontosság összetevője egy leendő megoldásnak. Köszönjük, Söflin úr, mondja az elnök. Most pedig szeretném megadni a szót Makovei asszonynak kettő percre. Zident. Köszönöm szépen, elnök úr. Szíriában a civilek életüket vesztik. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa nyilatkozatot adott ki a Homszi elfogadhatatlan helyzetről. Február eleje óta több mint 300-an haltak meg, és az ENSZ BT követni sem tudja a számokat már. Gyermekeket kínoznak meg és ölnek meg. A kormány elveszítette a népe szemében a legitimitását, és a nemzetközi közösség szemében is. Az EU befagyasztatta a vagyonát, illetve vízumtilalmat rendelt el 100 magánszemély és 38 vállalat ellen. Ezt fokozni kell, további szankciókat kell bevezetni az arany és a drágakövek értékesítése ellen. A szír embereket el kell érnünk, eközben humanitárius folyosót kell megnyitnunk, hogy segíteni tudjunk rajtuk. Ki kell használni a lehetőséget, fokozni kell a nyomást, az Assad rezsim lemondás és a békés átmenet a demokrácia felé érdekében. Köszönjük. Makovei asszony. A spontán felszólalások következnek. Andre Kiene asszony elsőként. Is... Köszönöm, elnök úr. Világos, hogy Bashar al-Assad rendszere emberiségleni bűncselekményeket követel, és ezeket azonnal véget kell vetni. Ezért hívjuk fel ma az ENSZ-t és az emberjogi, annak emberjogi tanácsát, valamint az emberjogi főképviselőt és az ICC-t, hogy tegye nyilvánvalóvá ezeket a bűncselekményeket, és büntesse meg az elkövetőket. Az a tény, hogy Oroszország és Kína vétójogával élt a BT-ben, hogy akadályt ködítsen a Szíriával szembeni határozat elé, sajnálatos. A felelősöknek vállalni kell a felelősséget azért, hogy fegyvertelen civilek ellen nehéz tüzességet vetett be a szír kormányzat. A vétók miatt az NSBT nem tudta követni az Arab Liga felhívását a politikai megoldás érdekében. Egy erőszakmentes környezet felállítása lenne az első lépés ehhez. Világos, hogy ez az Assad rendszer haláltusája, amely magával rántja népét, ezért kell Ashton bárónő törekvéseit támogatni, és a szír nemzet nép kezébe adni a döntés jogát. Köszönjük Andrakéne asszonynak. Pascu úr kap szót. The general picture of the Arab Springs. Az arab tavasz általános képe eh, megosztottá tette Szíriában az esetben az ENSZ biztonsági tanácsát. Saját népelen fordult a rendszer, eh, az Assad rendszer. Azonban most kicsit más mégis a helyzet. Oroszország stratégiai motivációja látható. Hogyha összeomlik a szíriai rendszer, akkor nem csak stratégiai partnerét veszti Oroszország, hanem a régióban eh, haditengerészeti bázisának is búcsút inthet, amely eh, azt hiszem, hogy jól indokolja a döntéseket. Ugyanakkor az Arab Liga, a szír nép és a nemzetközi közösség ellenzi a jelenlegi rezsim fennmaradását. Eljön az a pont, ahol már több a hátrány, mint az előnye, ezt mindenkinek előbb-utóbb be kell látnia. Köszönjük, most pedig Krisztina Oiland kap szót. Regime of Bashar al-Assad has fallen under heavy sanctions. Bashar al-Assad a nemzetközi közösség szankciói alatt áll, és ezt folytatni kell. Sajnálatosnak tartom, hogy Oroszország és Kína nem csatlakozott az erőfeszítésekhez. A gazdasági szankciók már megkezdték a hatásuk kifejtését, a bűnöző rezsim ellen hatnak, és közben támogatnunk kell a békés szembe szegülést, a békés ellenzéket. Az utóbbi idők eseményei bebizonyították, hogy egy nép képes megszabadulni a bűnös rezsimtől, bármennyire erős is az. Az EU-nak tekintetbe kell vennie a helyzet tényezőit, és azt kérem, hogy világos stratégiát alkossunk Szíriához, szíriai helyzet kezeléséhez. Köszönöm. Kiria Dodds. Köszönjük, Dodds asszony kapszott. Elnök úr, Szíriát látva tanúi vagyunk a szörnyűséges eseményeknek, és attól lehet tartani, hogy tovább fokozódik a vérontás. Mélyen elítélendő, hogy a minimális fellépést is megvétózta Kína és Oroszország az ENSZ-BT szintjén. Nagyon fontos, hogy nyomást tudjunk gyakorolni, különösen Oroszország irányából, hogy vállalja fel a régióban a felelősségét. Assad úgy véli, hogy nemzetközi támogatást élvezhet még mindig. A Szír utcákon vérontás folyik, tisztogatások zajlanak Homszban. Új Szíriát kell sürgetnünk, kialakítanunk. Sok félelem övezi a jövő eseményeit. 5 millió keresztény, két és fél millió keresztény védelméről is gondoskodni kell, hiszen azt látjuk Irakban, Egyiptomban és máshol, hogy üldözésnek vannak kitéve. És az új Szíria olyan kell legyen, ahol békés egymás mellett és valósul meg többek között a keresztények irányába is. És ahogyan az előttem szóló elmondta, a garanciákra van ennek érdekében szükség. Andreas Mölzer. Andreas Mölzer. Köszönöm, elnök úr Ez a konfliktus nagyon könnyen etnikai háborúvá, polgárháborúvá fajulhat, amelyben több száz év elnyomásért bosszút állhatnak a szunita eh, arabok, akik egyébként már szervezkednek a síta eh, vezetésű eh, Assad kormány rezsim ellen. Az al is megpróbálja megvetni a lábát Szíriában. Az orosz vétó tükrében úgy érzem, hogy megfigyelő missziónak nincs értelme, csak hogyha megszületik a várva várt tűzszünet. Az Európai Uniónak nagyon óvatosan kell eljárnia, hiszen, mint mondtam, borzasztó eh, vallási, etnikai háborúvá fajulhatnak a dolgok. Köszönjük Mölcer úr, most pedig megadom a szót Willy Soundbának, aki a tanács nevében, illetve Eston asszony nevében szól hozzá. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a tartalmas vitát, amely élénk is volt. Ez teljesen érthető, hiszen borzasztó az a helyzet, amelyel szembe kell néznünk, és itt az ülésteremben mindenki osztja azt az érzést, hogy elfogadhatatlan, hogy a, valaki a népét lövesse tüzérséggel lövesse az emberek otthonait, illetve az utcán mindenkire lőjenek. Az emberek eltűnnek, meghalnak, menekülniük kell a városokból. És valamennyien osztjuk azt az érzést, hogy elítéljük a szírrezsim működését. És a tanácson belül minden külügyminiszteri találkozott, amelyre én visszaemlékszem, arra használtunk többek között, hogy a szír kérdésről beszéljünk fontos aláhúzni, hogy valójában létezik egy Európai Uniós stratégia. Ez a stratégia arról szól, hogy előre kell lépnünk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk segíteni a nép ügyét a jelen helyzetben. Először is véget kell vetnünk az erőszaknak. A rezsimnek azt kell üzennünk, hogy ne lőjétek a saját népeteket. Ezt minden nemzetközi fórumon elő kell, hogy adjuk, ahol erre lehetőség van. Az ENSZ közgyűlése holnap például egy határozatról szavaz majd, amely éles hangon elítéli a szír eseményeket. És az ENSZ BT ugyancsak fontos, hogy bekapcsolódjon ebbe, ahogyan többen kiemelték ezt a felszólalók között. Kína és Oroszország álláspontját határozottan kritizálnunk kell minden adódó lehetőséget felhasználva. Az ember nem lehet az NSBT tagja úgy, hogy tétlenül nézi a szír eseményeket, mert felelősségünk van, kötelesek vagyunk megvédeni a szír népet. Tehát Oroszországot és Kínát is emlékeztetnünk kell erre. És valóban határozott benyomást lehet így kialakítani, nem csak az Unió, hanem Törökország, illetve az Arab Liga is besegíthet ebben. A kínaiak például az arab világban körutat tartanak most, és ezt is igénybe lehet venni. Aztán 24-én Tunisban jön a következő csúcs, és ott is hangsúlyoznunk kell, hogy véget kell vetni az erőszaknak, és politikai megoldást kell találnunk erre a válságra. Minden nemzetközi fórumot megragadtunk eddig ennek az álláspontnak a közvetítésére. Ez a feladatunk az elnökség részéről, és Ashton asszony is osztja ezt. Ami a konkrét intézkedéseket illeti, négy lehetséges területet szeretnék megemlíteni, ahol a továbbiakban folytatjuk majd a munkát. Az első egy békefenntartó erő bevetése lesz az arab javaslat mentén, az ENSZ-en keresztül, így szól a javaslat, kellene alkalmazni a békefenntartást. Még nem világosak a részletek, de Tunisban lehet ezt majd tisztázni. A másik pedig a humanitárius folyosó megnyitása. Én ezt nem zárom ki, de ehhez nagyon komoly támogatásra lesz szükség a nemzetközi közösség részéről, hiszen itt fegyverrel kell a folyosót működőképes állapotban tartani. Tehát itt harcok dúlnak és néhányan a felszólalók közül hangsúlyozták azt, hogy el kell kerülnünk a polgárháború kialakulását. De ennek ellenére nem optimális a megoldás, hogy további fegyverek kerüljenek a, az országba, mert lehet, hogy így elveszítjük az ellenőrzést a helyzet felett. A mai vita megerősítette az Európai Unió álláspontját. Szigorítjuk majd a szankciókat a 27-ek nevében. Egyre több embert, illetve jogi szemét vonunk szankció alá, minden lehetőséget meg fogunk ragadni, és nem zárunk ki semmit az eszközök köréből. Széles körben együtt kell működnünk a szír ellenzékkel, és arra hívjuk fel őket, hogy egységesen lépjenek fel, egyesítsék erőiket, és így munkálkodjanak az új Szíria kialakítása érdekében. Szeretnék visszatérni még egy kérdésre. Assad alternatívája. Többen felvetették ezt. Én úgy gondolom, hogy a szír nép szeretne önrendelkezővé válni, a saját jövőjéről önállóan szeretne dönteni. És mi ebben tudunk segíteni, de nem gondolom, hogy a diktatúrát, illetve a vallási szélsőséget kellene ostoroznunk ennek érdekében. Az Arab Liga is osztja ezt a nézetet. A 21. csúcsot előkészítve erről egyeztettünk velük. Köszönöm szépen az elmondottakat, a elhangzott tanácsokat továbbítom Eston asszony felé, és az EU évrendszerét gazdagítani fogja ez majd. Köszönöm. Köszönöm, Szendam úr. A zárszavát, és ezzel lezártuk a téma vitáját. Holnap szavazunk ebben